is de meg tudtak születni. köszönöm szépen elnök asszony! Köszönöm, miniszter asszony. Ezzel a vitát lezárjuk. A napirenden szerepel a tanács és a bizottság nyilatkozatai a Japánban kialakult helyzettel kapcsolatban, illetve az atomerőmben kialakult vészhelyzettel kapcsolatosan. Elsőként Győri miniszterasszonynak adom meg a szót a tanács nevében, tessék. Uh, Madam President. Elnök asszony, igen biztos úr, tisztelt képviselők! A tanács nevében azzal kezdenék, hogy együttérzésemet szeretném a japán népnek kifejezni. Azoknak, akik elvesztették szeretteiket, és azok, akiket valamilyen módon érintettek a tragikus események, amelyek tíz nappal ezelőtt következtek be. Én kifejezem tiszteletemet azoknak a bátorság és ereje előtt, akik most a szörnyű földrengés és szökőár következményeivel küzdenek, és azok előtt is tisztelgek, akik a nukleáris baleset következményeivel néznek szembe. Az Európai Unió a japán népet támogatja ebben a rendkívül nehéz időszakban. Japánnak már nagyon konkrét segítséget nyújtottunk. A földrengés napján az Európai Tanács a főképviselő asszonyt és a bizottságot arra kérte, hogy minden rendelkezés álló segítséget mozgósítson. Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust aktiváltuk a segítségnyújtás koordinálásának a céljával és nagyon rövid időn belül az Európai Unió már reagálni tudott a japán kormány segítségre vonatkozó kéréseire. Az Európai Unió továbbra is készen áll arra, hogy humanitárius segítséget nyújtson, technikai támogatást biztosítson, vagy szakmai segítséget nyújtson, bármilyen típusú segítséget, amelyet a japán hatóságok szükségesnek ítélnek. A tanács nevében különösen szeretném megköszönni Georgieva biztos és a főképviselő lépéseit amelynek eredményeképpen egy átfogó, nagyon jól koordinált és gyors reakció valósult meg. A polgári védelmi csoportja az Európai Uniónak szintén elutazott Japánba is támogatást nyújtott, a tagállamok is nagyon nagy lelkű felajánlásokat tettek. Azt is fontos megemlíteni, hogy a japán válság makrogazdasági hatásait is követte a tanács. A miniszterek már előzetes vitát, folytattak a kérdésről március 15-én az ECOFIN reggelin. Mindannyiunk számára az egyik legfontosabb aggodalom a Fukushima Daiichi atomerőművel kapcsolatos. Szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar elnökség késedelem nélkül figyelembe vette az események súlyosságát és ezek lehetséges hatásait Európában, különösen ami a nukleáris kockázatokat illeti. Összehívtuk az ezzel foglalkozó munkacsoportot, illetve rendkívüli energiatanácsot hívtunk össze annak érdekében, hogy a japán helyzetet értékeljük, illetve ennek az Európai Unióra való hatásait értékeljük, és az EU reakciójáról vitázunk. Szeretném kiemelni, hogy a tanács első üzenete a szolidaritás és az együttérzés volt. A tanács kifejezte azt, hogy készen áll humanitárius és technikai szakmai segítséget nyújtani. Ez az üzenet egyben tisztelgés a japán emberek kitartása előtt. Különösen gondolok itt azokra, akik még mindig a fukushimai helyzettel küzdenek. Az ő kitartásuknak köszönhető az, hogy reménysugarakat látunk a helyzetben, annak ellenére, hogy még mindig elég komoly ez. A fő probléma most a szennyezettség magas szintje, amelyet az erőmű környezetében mértek. A japánok nyújtott támogatásnak folytatódnia kell. Több tagállam, vagy kétoldalúan, vagy különböző koordinációs mechanizmusokon keresztül, amelyeket a bizottság, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség működtet, hozzájárult a segítségnyújtáshoz. A magyar vidékfejlesztési miniszter Fazekas Sándor elmondta a vidékfejlesztési minisztereknek a Fukushima Daiichi atomerőműben történtek egyelőre nem hatnak ki az EU lakosságára, minden tagállamban a megfelelő szinten vannak a sugárzási szintek, és az ellenőrzéseket pedig életbe léptettük, ami a Japánból importált élelmiszereket illeti. Természetesen ez a nukleáris baleset azt kívánja meg, hogy az Európai Unió hatékonyan reagáljon és levonja a következtetéseket. Tanulnunk kell ebből. A nukleáris biztonság kívánalmait, követelményeit továbbra is fejleszteni kell, magas szintűeknek kell ennek lenni. A, folyam- a helyzet folyamatos javítása természetesen azt is jelenti, hogy először levonjuk a következtetéseket, tanulunk a helyzetből annak ellenére, hogy környezeti katasztrófa okozta ezt a balesetet, és nem az üzem meghibásodása. Több tagállam már úgy döntött, hogy felülvizsgálja atomerőművei biztonságát, amit üdvözlünk. A rendkívüli energia csúcs március 21-én megtárgyalta az eseményeket. Felegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter levelet írt Van Rompuy elnök úrnak, és arról a javaslatról szólt, hogy az atomerőművek stressz tesztjeibe csatlakozzanak. Ezt a tesztet az elmúlt események fényében kell kifejleszteni, és fel kell használni a rendelkezésre álló szakértelmet. Ami ennek a hatókörét illeti, az alábbi területekkel kellene foglalkozni, természetesen figyelembe véve, hogy minden egyes atomerőműnek megvannak a magas sajátosságai. Az áradási kockázatok, a földrengési kockázatok, a backup rendszerek, illetve a vészhelyzet esetén működésbe lépő eljárások. Az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok csoportja fogja meghatározni az értékelés modalitását, természetesen a tagállamokkal együttműködve és az érdekelt feleket bevonva. Nehéz egy pontos határidőt felállítani erre, de világos, hogy a lehető leggyorsabban végre kell ezt a feladatot hajtani. A nukleáris biztonság kérdése nyilvánvalóan nem áll meg az Európai Unió határainál, és ezért nagyon fontos bevonni a szomszédos harmadik országokat. Értékelni kell tehát a meglévő, illetve a tervezett atomerőművek állapotát, és a nemzetközi szervezeteket fel kell használni, gondolok a Nemzetközi Atomenergia, Ügynökségre és más testületekre, mint például a G20-ak, annak érdekében, hogy részt vegyenek a folyamatban. Nyilvánvalóan fontos, hogy a Japánnak kapcsolatos eseményekről a közvélemény világos tájékoztatást kapjon. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy a hitelességünk múlik, múlik azon, hogy átláthatóan járunk el az értékelések feltételének megfogalmazásakor, illetve a végeredmény közlésekor. A második dolog, Teljesen függetlenül attól, hogy mennyire súlyos a japán helyzet, nem kelthetjük azt a benyomást, hogy a nukleáris biztonsággal csak most foglalkozunk, vagy csak részeiben. Fontos arra emlékeztetni, hogy az Európai Unióban már több mint 25 éve létezik ezzel kapcsolatos kötelező érvényű jogi keretrendszer. Ami pedig a konkrét nukleáris kérdéseket illeti, a tanács továbbra is figyelemmel fogja kísérni az eseményeket, és hogyha szükséges, visszatérünk júniusban erre a kérdésre. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők, az Európai Tanács ezen a héten még fel fogja mérni a japáni, Japánban tapasztalt helyzetet, a tragédia utóhatásait. Nincsenek kétségeim afelől, hogy az, hogy az állam és kormányfő ki fogják fejezni szolidaritásukat a japán néppel, ugyanúgy, ahogy azt én most teszem. Az Európai Unió továbbra is biztosít minden segítséget, amelyre szükség van, hogy segítsük eh, Japánt ebben a nehéz időszakban. Még egyszer tisztelgek a japán nép bátorsága és elkötelezettsége előtt. Köszönöm szépen! Köszönöm, miniszter asszony. Most pedig Örtinger biztos úr kap szót. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselők és hölgyek! Az Európai Bizottság az unió szolidaritását a japán néppel és a japán kormányjal kifejezésre juttatta. Kifejeztük együttérzésünket, a bátorság és nyugodtság, józanság a japán nép részéről megérdemli csodálatunkat. Segítséget nyújtottunk a koordinációban, a megfigyelésben és a tájékoztató központ munkájában, hogy az EU részéről közös segítségnyújtási ajánlatot tegyünk. Itt egy közös EU csomagot indítottunk útjára, 13 tagállam járult ez hozzá, további ajánlatokat tettünk, és már ezekben a napokban csütörtökön, azaz holnap, illetve pénteken segélycsomagokat indítunk Japánba, Georgieva asszony a bizottság részéről személyesen is a helyszínen lesz majd. Ajánlatokat tettünk arra vonatkozóan is, hogy a nukleáris erőmű esetében segítséget nyújtsunk, de erre vonatkozóan még nem kaptunk segítségnyújtásra vonatkozó megkeresést. Ami az energiát illeti szoros kapcsolatban vagyunk a Bécsi Atomenergia Ügynökséggel, Nyomon követjük, értékeljük a biztonsági helyzetet Japánban hogy az atomerőmű baleset következményeit fel tudjuk becsülni, ehhez további információkra van szükség. Ezekben a napokban figyelünk arra, hogy a japán mérnökök és technikusok, valamint a kormány ezt az atomerőmű központot újra ellenőrzés alá vonja, és a további károkat ebből a katasztrófából kifolyólag elkerülhesse. Le kell vonnunk a megfelelő következményeket ebből. Kedden, a múlt héten volt egy erre irányuló konferenciánk valamennyi tagállam részvételével, illetve valamennyi olyan állam részvételével, ahol atomerőművek vannak, vagy ahol atomerőműveket illetve ehhez kapcsolódó felszerelést állítanak elő. Hétfőn a tanács elnöksége részéről egy rendkívüli energiaügyi tanácsra került sor. Látnunk kell, hogy az európai nukleáris erőművek helyzete, a kiindulópont és az álláspontok a különböző tagállamokban nagyon eltérnek. 14 országban vannak atomerőművek, ebből 13 ban tartósan. Németországban van egy nukleáris energia elhagyására irányuló stratégia, 13 országban nincs nukleáris erőmű, és két országban lehet, hogy újra lesz atomenergia erőmű Lengyelország és Olaszország ezek. Az energiamixtúra a megújuló energiák kivételével a tagállami hatáskör része, amelyet tiszteletben tartunk. Európában tehát nagyon különböző helyzet. Az mixtúrában 13% a nukleáris energia aránya, kb. 0% Ausztriában, 80% körül ö, Franciaországban. Tehát két közös nevezünk van, az egyik az infrastruktúra, mindegy, hogy milyen fejlemények alakulnak ki az energiapolitika területén, de az áram, a gázinfrastruktúra, kapacitások sürgetően kiépítendőek, hogy új minőség és új kapacitás alakuljon ki ezen a területen. A második közös nevező pedig a biztonság. Az ipari létesítmények biztonsága általánosságban, az infrastruktúrák általában, és az atomerőműveké különlegesen. Egy, ez, ez egy nagyon fontos ügy a munkavállalók, illetve az európai polgárok és az európai természet a környezet szempontjából. Éppen ezért a javaslatunk, amiről most tárgyalunk, hogy egyrésztről a felismerhető okokkal kell foglalkozni, másrésztről pedig a messzebb vezető következtetésekkel, tehát egy biztonsági ellenőrzésre, egy stressztesztre van szükség, egy rendkívüli vizsgálatra, közös sztenderdek és kritériumok mentén, azzal a céllal, hogy tovább csökkentsük a kockázatot, abban a 143 atomerőműben, amelyek Európában működnek, és az új atomerőművek építésre vonatkozóan is megfelelő kritériumokat állítsunk fel a biztonság valamely polgárjavára szolgált, teljesen mindegy, hogy a tagállamokban van-e atomerőmű, terveznek-e ilyet, vagy el akarják éppen hagyni a nukleáris energiát, vagy nincsen atomerőmű az adott országban. Tehát itt különösen olyan kritériumokról van szó, mint az áradás, vagy az, az üzembiztonságot veszélyeztető tényezők, a földrengések, Japánból származó felismerések ezek, a hűtőrendszerek, és ezek működőképessége, valamint az árambetáplálás és a szükség esetén alkalmazható generátorok, hogy földrengés, illetve árvíz esetén is lehetővé váljon a hűtés, illetve ezeket a funkciókat fenn lehessen tartani. Itt általános kritériumokról van szó valamennyi atomerőmű vonatkozásában. A attól függetlenül, hogy milyen építésűek, mennyi ideje működnek, hol helyezkednek el, az áradásveszélyt és a földrengés veszélyt mindenhol értékelni kell. A repülőgép lezuhanása, a terrortámadás veszélye, ezek szinte olyan kulcsszavak, amelyeket ezen különleges vizsgálatba be kell vonni. Egy bizottságot hozunk létre a tagállamokkal, amely a nukleáris energia ügynökséggel együtt fog eljárni. A belépés önkéntes, a tagállamok maguk felelősek azért, hogy általános, illetve különös, közös stressztesztet akarnak-e végrehajtani Európában. Az előttem szóló a szomszéd államainkról is szólt, melyek biztonsága szintén olyan fontos, például Svájcot nevezhetem meg, vagy akár Ukrajnát, Örményországot, Törökországot, vagy az Orosz Föderációt. Hosszú telefonbeszélgetést folytattam az ukrán energiaügyi miniszterrel, a jelentése az volt, hogyha általános stresszteszt lesz az Európai Unióban, akkor ő szívesen csatlakozna ehhez világos az autoritásunk a stressztesztet illetően az Európai Unión túl, illetve tagállamain túl, mindez attól függ, hogy Európában közösen sikerül-e ilyen tesztet kialakítani, hogyha egyes tagállamok nem akarnak ebben részt venni, akkor Természetesen a tekintélyünk ezügyben sokkal csekélyebb lesz Svájc, Törökország, Ukrajna és egyéb országok vonatkozásában. A következő héten ezeket a biztonsági kritériumokat fogjuk előkészíteni, és kész vagyok arra, hogy a parlamenttel, de valamennyi résztvevővel az Európai Unióban, az NGO-kkal, az energiavállalatokkal, a munkavállalók, a technikusokkal, mérnökökkel, akik atomerőmökben dolgoznak, együttműködjek, azzal a céllal, hogy egy lehetőség szerint átfogó módon valósíthassuk meg a kockázatok csökkentését, illetve a biztonság növelését. A G20, G20 találkozó során is fel fog ez vetődni, hogy ne csupán az európai atomerőművek esetében valósulnak meg ezek a kritériumok, hanem nemzetközi szinten is. Ennyit tehát jelenleg a mi részünkről, és szívesen tájékoztatom a szakbizottságaikat, például a Környezetvédelmi Szakbizottságot, a további fejleményekről, lépésekről, és várjuk a megfelelő támogatást a tanács részéről holnap, illetve holnap után itt Brüsszelben. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Most pedig megadjuk a szót a frakciók nevében szólóknak. Kezdjük a néppárttal. Elmár Brok következik két percre. Elnök asszony. Miniszter asszony, biztos úr. Úgy gondolom a természet erői ismét leckét adtak nekünk, és látjuk, az emberi tudás és erő határai bizony végesek, és mennyire ki vagyunk szolgáltatva a, a természet rettenetes erejének. Ilyen pillanatokban a szolidaritás szavai kell, hogy az elsők legyenek. A szolidaritás Japánnal, gondolataink, imáink kell, hogy feléjük szálljanak, de gyakorlati segítségre is szükség van. A biztos úr utalt arra, hogy milyen segélyformák révén igyekszünk, igyekezünk támogatni a japánokat. Úgy vélem nagyon fontos intézkedés ez a, a vigaszon túl. És a tagállami tevékenységeken, segítségen túl azt is látnunk kell, hogy Európában nagyon sok polgár készen áll, hogy, hogy magánsegélyt nyújtson szülővárosomban is három nap alatt 50 ezer euró gyűjtöttek össze egy kisvárosban, és Európa szerte hasonló segélygyűjtés történik, ez is nagy segítség. Ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy mindig elkerüljük azt, hogy belpolitikai viták tárgyaként használjuk fel ezt a katasztrófát. Le kell vonnunk a tanulságokat ebből a atomkatasztrófából, atombalesetből, azokat a stresszteszteket végig kell futtatni, és remélem biztos úr Európa szerte megvalósulnak a stressztetek, mert a nemzeti határoknak semmi értelme ilyen értelemben, és a megfelelő infrastruktúrákat is ki kell építenünk, valamint kutatnunk kell az új er-, energiaprojekteket, tovább kell vinnünk, munkahelyteremtés, a klímaváltozás elleni harc, a versenyképesség érdekeit is szolgálja mindez. Ám látnunk kell, hogy a, az emberek bizalma nem rendülhet meg, és nem lehet kiszámíthatatlan a jövő. Japán ebben, ilyen értelemben megváltoztatta örökre a hozzáállásunkat. A biztonsági tartalékok fogalmát újra kell gondolnunk, új megközelítésekre van szükség, új politikai módszertanra, ezt nagy nyugalomban megfelelő időt számra rá végig kell gondolnunk, és le kell vonnunk a konzekvenciákat. Köszönöm a szocialista frakció nevében, Uszkov képviselő két percben. Fru talman, ett av världens Köszönöm, elnök asszony. A világ egyik legfejlettebb országa, technikai és gazdasági értelemben is és ezt az országot, az ügymenetet teljesen a feje tetejére fordította a katasztrófa. Szörnyű képeket látunk, és természetesen a szolidaritásunkat, együttérzésünket kifejezzük. De mit láthatunk még? Ebben azt látjuk, hogy minden társadalom sérülékeny, ami Japánban történt, a világ bármely részén megtörténhet, még itt is. Még olyan országok is, amelyek rendkívül fejlesztek, rendkívül biztonságosak, mégis előfordulhatnak ilyen események. Persze vannak olyan országok, amelyek nem rendelkeznek atomerőművekkel, nem használják fel ezt az energiaforrást, és vannak olyanok, amelyek most növelik az atomenergia kapacitásaikat, mások csökkenteni tervezik ezt. Tehát az az igazság, hogy különbözőek a nukleáris kapacitások az egyes tagállamokban. Hosszú távú stratégiát kell kidolgoznunk arra vonatkozóan, hogy hogyan állítjuk elő az energiát, amelyet felhasználunk, méghozzá úgy, hogy a kockázatokat a minimálisra csökkentsük. Nagyon komolyan kell elgondolkodnunk a kutatás fejlesztésbe történő befektetésekről, azért, hogy hosszú távon a megújuló energiaforrásokat használhatjuk. Itt kihasználatlan, rengeteg kihasználatlan potenciál van. Ezt fel kell mérnünk, és azt is figyelembe kell venni, hogy ne függjünk azoktól az atomerőművektől, amelyeket építünk, tulajdonképpen csak halogatjuk a megújuló energiák felhasználását, és ez azt jelenti, hogy a saját jövőnket adjuk el, eladósodunk. Komoly vitát kell tehát erről folytatni. Hogyan lehetne az Európai Unió célkitűzéseit a megújuló energiák felé alakítani, és hogyan lehetne kötelező, megújuló célokat felállítani az energia mixben, legyenek kötelezően részt, vegyenek kötelezően részt itt, és minden egyes tagállam, minden egyes atomerőművét biztonsági szempontból ellenőrizni kell. Köszönöm szépen a liberálisok nevében. Ekasszony következik 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm, elnök asszony. A földrengési cunami képei megrettentek minden nézőt, és együtt kell éreznünk azokkal, akik elvesztették családtagjaikat, szeretteiket, és persze üdvözölnünk kell az Európai Unió segélycsomagját is. A Fukushima személyzet ma is próbálja elfolytani az atomerőműből származó sugárzást, és ezeket a lépéseket, ezt az egész balesetet átfogóan kell elemeznünk itt Európában is. Üdvözlöm a bizottság döntéseit a stressztesztre vonatkozóan, ám hozzá kell tegyük azt is, hogy nem elég egy technológiai stressztesztet lefutatni és technológiai és földrajzi szempontból, hanem további lépéseket is kell tennünk. Például a biztonsági kultúra megerősítését. Mert persze többszörös veszélyeket kell értékelnünk, és az intézményi keretet kell úgy felépíteni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok összekapcsolódjanak, együttműködjenek, ne auditálhassák magukat, ezt is el kell kerülni. És végül a katasztrófa értékelése során az információ és tudás fontosságára is szükség mert figyelmet. Radikális intézkedésekre van szükség, ám egy dolog világos kell legyen. Energiatermelésünket át kell alakítanunk úgy, hogy főképpen megújuló energiaforrásokra támaszkodjunk, és már most meg kell tegyük ezt. Köszönöm az ECR nevében. Csicsaszter úr, másfél percben következik. Uh, Madam President. Elnök asszony, először is hadd fejezem ki csodálatomat a japán sztoikus uh, kitartás előtt a természet erőivel uh, szemben. A földrengés hihetetlen erősségű volt, és ezt követte a szökőár. Én üdvözlöm a biztonsági ellenőrzéseket, amelyeket az európai atomerőművek esetében vezetünk be. De ne felejtsük, hogy ez az ágazat már eddig is a legszigorúbban szabályozott ágazat a világban. És idézek a Vendrától, az Európai ö, Nukleáris Szabályozók Szövetségétől, az évelejéről. A célkitűzés az volt, hogy a meglévőknél is biztonságosabb atomerőművek legyenek. Hát össze, ha összehasonlítjuk a szénerőművek, olajerőművek, vízerőművek biztonsági rekordját az atomerőművekével, megnézzük a balesetek számát, az áldozatok számát, akkor azért látjuk a különbséget. Azonban minden rosszban van valami jó, és ez a japán helyzetre is igaz beindulhat az újjáépítés, a biztosító társaságok mélyen a zsebükbe nyúlnak, és ez nagy lendületet adhat Japán gazdaságának, ami a világ egészére kihat, és ez nagyon jó lesz mindenkinek. Miniszterasszonynak és a biztosnak is köszönöm a megjegyzéseket, és a tagállamok, és mindenki más. Azt hiszem fontos lenne, hogy ne inogjunk meg, az atomenergiára szükségünk van. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm a zöldek frakciója nevében. Harms asszony következik három és fél percben. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Magától értetődően Japánt ebben a helyzetben támogatnunk kell, ahogyan csak tudjuk, és minden eszközzel, amely rendelkezésünkre áll. Egy olyan országról van szó, amely egy ilyen hatalmas csapást élt át, mint Japán, valamennyi támogatást igényli. De figyelemre méltónak tartom, hogy milyen könnyelműen dicsérjük a japán beli hősöket, azokat, akiket most hősöknek nevezzünk, azok jobban tudják, mint bárki más, hogy életüket tették kockára azok, akik most Fukushima-ban a nukleáris incidenssel harcolnak, és egyetlen ország sem tudja annyira a világon, hogy mit jelent egy nukleáris katasztrófa, mint a Japán, mint Japán, hiszen Hiroshima és Nagasaki katasztrófák óta valamennyi gyerek tudja Japánban, hogy egy nukleáris támadásnak milyen következményei vannak, és ezt világossá kell tennünk, amikor Japánról beszélünk, az egész borzalomról, ami nem csupán ebben a helyzetben rejlik, hanem ami még következhet. Nos, az a japánok sem, számára sokkal tudatosabb tény, mint másoknak. Az ukránok országuk egy részét 25 óta egy pusztasága vált országként ismerhetik, talán ők tudnak erről bővebbet. Az Európai Unió most máshogyan kezeli ezt az országot, mint 25 évvel ezelőtt. Most olyan következményekről beszélünk, amelyeket le kell vonnunk politikai szempontból, meg kell állapítanunk, hogy olyan technológia van országainkban, amely egyes esetekben kívül kerülhet ellenőrzésünk alól, és nem csupán egyes régiókban semmisíti meg a múltat és a jelent, hanem akár a jövőt is mindenki számára, akik a közelben, illetve ezen létesítmények környezetében élnek. Azt hiszem, hogy ha most stressztesztekről beszélünk, még nem teszünk sok mindent, Öttinger úr, az Európai Unióban is beszélnünk kell arról, hogy sokszor a létesítményeink már a magolvadás határára jutottak Tihans Belgiumban, Szivó Franciaországban, Philipsborg Németországban, Kozlodói Bulgáriában, Paks Magyarországon, Mungspröter a hidrogénrobbanással Németországban, Forsmark Svédországban, Bezzebek Svédországban, Beller Franciaországban, Kümer Németországban. Ezek a ö, nagyon nyilvánvaló incidensek, nukleáris incidensek Csernobil óta ezekben az esetekben egy magolvadási helyzet közelébe jutottunk ezekben az esetekben. Tehát itt hogyan lehet megakadályozni egy nukleáris balesetet? A stressztesztek, nos nekem az a véleményem, hogy ezek csak akkor jelentősek, hogyha ahhoz vezetnek, hogy tervet készítünk, hogy milyen létesítményekkel és milyen ott meghatározott kockázatokkal tudunk ebből a nagyon kockázatos technológiából kiszállni. Hogyha stressztesztek ahhoz arra szolgálnak, hogy újra azt szugerelják, hogy Európában soha nem alakulhat ki ilyen helyzet, mint ahogy mostanság átélhettük Japánban, akkor én ezeket a stresszteszteket hamisnak tartom. Egyébként szívesen viteznék arról, hogy ki definiálja a stresszteszteket, ezek nem lehetnek az nukleáris erőművek üzemeltetői, és ki hajtja ezeket végre, illetve ki értékeli őket. A korábbi esetekben gyakran szemet hunytak a nehézségek fölött európai létesítmények esetében, és nagyon gyakran például az Euratom a Beléna esetében, vagy Mohovce esetében olyan létesítményeket engedélyeztek, amelyek már réges-régen nem lettek volna erre alkalmasak. Köszönöm a figyelmüket. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási időt, a baloldal nevében pedig Debrun asszony következik egy percre. Szeretném e, én is e, együttérzésen biztosítani a japán népet azokat, akik ez a csapás ért. Olyan tragédia ez, amely tovább folyik. Mindent meg kell tennünk, ami lehetőségünkben áll, annak érdekében, hogy segítsük a bajba jutottakat amit pedig levonhatunk következtetésként itt Európában, az atomerőmű biztonság ügyében, ugye ez mindenhol napi renden van most, különösen a stressztesztek témája kapcsán, amelyeket az európai atomerőművekben kell lefolytatni. Az japán eseményeknek tehát nagyon komoly kihatásai vannak az Európai Unió energiapolitikájára is, közvetlen kihatásai. Az emberi tragédia rámutat arra, mennyire fontos egy atomerőmű, atomenergiamentes Európa felé haladjunk, moratóriumot kell bejelentenünk az atomenergia kapcsán, és komoly beruházásokra van szükség a fenntartható és megújuló energiaforrások körébe. Felül kell vizsgálnunk a szabályozási rendszert is, az atomerő biztonság, atomerők biztonságáról gondoskodó hatóságok körét. Ez is egy fontos feladat. Köszönöm. Az FD nevében Provera úr kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is szolidaritásomat szeretném kifejezni, valamit csodálatomat azon méltóságért, azon lelkierőért és összefogottságért, amelyet a japán nép tap, tanúsított. Egy nagyon ritka katasztrófával szemben, ami ennek dimenzióját és súlyosságát illeti, a japán nép magatartása példa kell, hogy legyen valamennyünk számára, és meg érdemli segítségnyújtásunkat. A tanulság, amit le kell vonni ebből, az, hogy meg kell erősíteni a polgári védelmi rendszereket Európában, erősebb koordináció révén, és annak révén, hogy több erőforrás, humán erőforrást és anyagi erőforrást bocsájtunk rendelkezésre, hogy időben beavatkozhassunk katasztrófa esetén. Ami a nukleáris opciót illeti, erről a témáról vitázni az, azon események kapcsán, amelyek történtek, hiba lenne. Ez az esemény túlságosan fontos, és tudományos szempontból kell ezt megközelíteni helyes, nagyon helyes megerősíteni a biztonsági intézkedéseket a jellegi és az új generációs atomerőművek esetében, illetve lebontani a kevésbé biztonságos erőműveket. De nem szabad politikai eszközként használni ezeket az eseményeket, maradjunk pragmatikusak és óvatosak, ahogyan Brock úr is mondta. Fukushima-ban egy gát is átszakadt a földrengés kapcsán, de emiatt nem kellene lebontani a gátakat és nem építeni újakat, tehát legyünk óvatosak, legyünk megfontoltak és nyitottak a jövő iránt. Elnök, köszönöm a függetlenek nevében, Golnis úr kap szót két percben. Elnök asszony, a szörnyű katasztrófa, amely Japánban történt, természetesen megérdemli együttérzésünket és szimpátiánkat Európában. Ezen túlmenően természetesen segítséget is kell nyújtanunk, mert a helyzet még nagyon messze van attól, hogy stabilizálódott volna Japánban. Ez egy nagyon erős, bátor, csodálatra méltó ország, tudatában van a kötelességének, de ott is a bürokráciának lehetnek olyan hatásai, amelyek a kezdeményezéseket megbénítják. A leghatékonyabb segít, segítségnyújtás a tengeren érkezik, ez a tanulsága ennek az esetnek. Tehát megfelelő számú platformot kell rendelkezésre bocsájtani. Nagyon sok menekült szenved még a hidegtől vagy az éjségtől. Ennek a tragédiának, tragédiának a tanulságai szerintünk a következők. Az első az, hogy a legrosszabb mindig bekövetkezik a Titanicot egy elsüllyeszthetetlen hajóként építették, az volt a reklámja, és e- ennek ellenére már a legelső útján elsüllyedt, hiszen ebből is láthatjuk, hogy a legrosszabb mindig bekövetkezik, a földrengés és a cunami a legrosszabb feltevés volt, és egy hatalmas földrengés következett be, amely talán Kaliforniában, Olaszországban vagy a Karib-szigeteken is bekövetkezhet. Tehát mindent előre kell látnunk, meg kell erősíteni a polgári védelmet. A második tanulság, hogy nem szabad átadni magunkat a pániknak, nem szabad megfosztanunk magunkat a nukleáris energiától ennek kockázatai miatt, és nem szabad a fosszilis energiától sem megfosztani magunkat a széndiokszid kibocsátás miatt. Választást kell hoznunk ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Most pedig a többi felszólalónak adjuk meg a szót. te, kollégával kezdjük két percre. Tisztelt elnök asszony! Az a tragédia, amely, amely a japán népet érte, valóban rettenetes. Én is együttérzésemet szeretném kifejezni a tragédia áldozatai iránt és családtagjaik iránt. Ugyanakkor a japánok önfegyelme és áldozatvállalása ö, csodálatra méltó mindenki számára. Japánnak újra kell építeni a, ezt a lerombolt területet, ehhez pedig nagyon sok forrásra lesz szükség, nemzetközi beruházásokra is. Ezért kérem az EU-Japán csúcsot, amely május 25-én kerül megszervezésre, hogy kezdje meg az erre vonatkozó tárgyalásokat egy szabadkereskedő megállapodás tárgyában is az EU és Japán között. Ez a megállapodás mindkét fél számára hasznos lesz és méltányos piaci hozzáférésként kell biztosítsa mind a két fél számára a nyersanyagok, a szolgáltatások, mezőgazdasági cikkek terén is. Ez az FTA, a szabadkereskedelmi megállapodás nagy segítség lehet abban is, hogy Japán harmadik megnyitása megtörténjen, ahogy ezt szimbolikusan nevezte a japán miniszterelnök. A fukushimai atomerőmű katasztrófa ugyanakkor nagyon nagy aggát jelent világszerte. Azon túl, hogy fejet hajtunk azon hősies erőfeszítések felett, amelyek során igyekeznek stabilizálni a helyzetet a az ott dolgozók, a katasztrófa tanulságait is le kell vonnunk. A japán mérnökök, szakértők tapasztalata ilyen mértékben egyedülálló lesz. A világnak támaszkodnia kell majd erre. A fukushima baleset egy így módon arra is kerintítson bennünket, hogy világszerte teszteljük atomerőműveinket, és a biztonsági sztenderdeket felülírjuk, átírjuk. Végül még egyszer ezt szeretnék mondani, hogy az Európai Unió meg kell tegyen mindent, ami, mindent, ami lehetőségében áll, hogy egyik legközelebbi szövetségesünket és partnerünket, Japánt megsegítsük. Köszönöm. Grazie, la parola... Köszönöm. Most pedig Childers kolléga következik 1 perc 30 másodpercre. President. Elnök asszony. A tragikus események után, amelyek 12 nappal ezelőtt következtek be, két dologról kell beszélnünk. Az egyik Japán reakciója. A városok strukturális felkészültsége lehetővé tette a gyors reagálást, a sürgősségi lépéseket, és azt is láttuk, hogy az emberek rendkívül elkötelezettek. Azt hiszem, ez mindenkinek példát kell, hogy mutasson minden olyan országnak, ahol a földrengések gyakran bekövetkeznek. A másik pedig a fukushimai tragédia, hát ez egy nehezebb kérdés. Kétség kívül sokat fog tanulni Japán ezekből az eseményekből. Európának is le kell vonnia a következtetéseket, és két területre összpontosíthatunk itt. Az egyik az, hogy, kétség, hogy mindenképpen biztosítjuk azt, hogy az Európai Unió területén működő atomerőművek biztonságosak legyenek. Én üdvözlöm a biztonsági ellenőrzésekre vonatkozó terveket, és hangsúlyozom, hogy a tagállamok között közös szabályokat kell létrehozni a toxikus nukleáris hulladék tárolására vonatkozóan, illetve a biztonsági ellenőrzésre vonatkozóan. Az én választókerületemben is nagyon fontos ez. Angliában, Írországban van egy olyan erőmű, amely csak 250 kilométerre a lakott területektől tárolja ezeket a sugárzó hulladékokat. A másik pedig az új atomerőművek létrehozása. Ezeknek az építésével kapcsolatban közös szabályokban kell megállapodni, annak érdekében, hogy az EU számára biztosítsuk az energiaellátást, az energiahatékonyságot növelni kell, és a megújuló energiaforrásokra is hangsúlyt kell helyezni. Köszönöm szépen. Most egy percre követ... Pan Bálen kolléga következik. Thank you. Köszönöm. Elnök asszony a szót csatlakozom képviselőtársaim szavaihoz, a japán delegációban dolgozó képviselőtársaim szavaihoz, akik tiszteletüket fejezték ki a japánok előtt, és együttérzésükről biztosították őket. Ugyanezen túl tanulnunk is kell mindebből. Azt jelenti ez, hogy ez a katasztrófa, vagy potenciális atomkatasztrófa nemzetközi dimenziókat kell kapjon. Teljes átláthatóság kell érvényesüljön az atomenergia ügynökség, azt is látunk kell, hogy az atomenergia ügynökség figyelmeztetését nem szívleltük meg, meg kell vizsgálni, mi történt ezzel a figyelmeztetéssel, és együttesen kell az építésben részt vennünk. Ebben az értelemben a szabad kereskedelmi megállapodás különös értékkel bír, a lehető leghamarabb tető alá kell hoznunk ezt a megállapodást. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen. Most pedig Piotrowski kollega következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, európai parlamenti képviselőként, a Japánnal való kapcsolatokért felelős képviselőként én is szeretném kifejezni együttérzésemet a japán néppel e rettenetes katasztrófa láttán mert 10 ezer ember halt meg, 16 ezer embert pedig ö, nem találnak, elveszt. A földrengés és a szökőár rettenetes károkat okozott. 300 milliárd dollárra tehető a kár mértéke. Japán nem kért segítséget az Európai Uniótól, mégsem maradhatunk tétlenek e katasztrófa láttán. A legnagyobb agályok a Fukushima-i Daiichi, a Fukushima Daiichi atomerőműhöz kapcsolódnak. A következményei ennek a balesetnek lehet, hogy Csernobili mértéket öltenek. Szakértők kell, hogy Japánba utazzanak, és konzultálni kell a japán kormányjal e kérdésről. Grazie, la parola. Köszönöm. Törms úr kap szót két percben. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A japán cég, a Toshiba és mások, amelyek atomerőműveket építettek, még 14 nappal ezelőtt azt írták a brosúráikban, hogy ezek a legbiztonságosabb atomerőművek a világon. Nos, akkor E, ennyit mondhatunk az európai legbiztonságosabb atomerőművekről is. Ez a nagyon súlyos és szomorú baleset Japánban világossá kell, hogy tegye, hogy abszurd a klímaváltozás elleni harcban egy atomerőművet ugyanarra a szintre helyezni, mint egy szélerőművet, vagy az energiahatékonyságot, vagy a, né- a napenergia erőművet. És az alacsony szén felhasználású technológia elképzelés egyszerűen téves. A teljes kockázatot kell megvizsgálni valamennyi technológia esetében, és remélem, és az az első konkrét kérdésem önhöz, Öttinger úr, hogy nincs itt az ideje annak, hogy az energia úti tervet a 2050-ig vezető úti tervet úgy átgondoljuk, hogy egy olyan forgatókönyvet alakítsunk ki, hogy meggondoljuk, hogy a 100%-os megújuló energia felhasználásra hogyan lehetséges az energia hatékonysághoz kapcsolatban. Ez a minimum, amit az európai polgárok várnak. A stresszteszteket illetően támogatjuk ezeket, de kötelező és európai szintűnek kell ezeknek lenniük a bankok első stressztesztjeit a tagállami hatóságok túlságosan manipulálták, egyes bankokat kivettek ebből, és csak utána lett egy második helyes stresszteszt. Fontos a független szakértők alkalmazása. És hogyha Tyson úr az EON-tól, vagy az, e- az Euróatom ügynökség hivatalnakai, vagy a Bécsi Atomenergia ügynökség személyzete, vagy az a tagállami atom szabályozó hatóságok, ők mind elfogultak, akár a tagállami hatóságok sem ismernék el, hogy a hat hónappal ezelőtti biztonsági vizsgálatok eredményei már nem helyesek. Éppen ezért független szakértőkre van szükség, különben fennáll a veszély annak, hogy csak elfogult szakértők vesznek részt ezekben a vizsgálatokban. Talán egy utolsó szó. Én óvatos lennék Öttinger úr, Sárközi urat nem nevezném nagy reménységnek az atombiztonságért folytatott küzdelemben nemzetközi szinten. Kicsit óvatosabb lennék, mint ön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Wills kolléga következik egy percre. Japán. Japánban továbbra is katasztrófa fenyeget. A kisugárzás, az atomsugárzás egyre növekszik, az atomenergia kezelhetetlen volt újra, és rettenetes módon bizonságot tett önmagáról. Ezért azonnal ki kell lépnünk az atomenergiából, annak használatából. Ez csak az energiavállalatok profitját szolgálja, és egy baleset esetén viszont az állampolgárok fizetik meg ennek a kárát. Ezért kell azonnali megkötéseket kialakítani az atomerőművek számára, le kell fednünk minden kárt, lehetséges káreseményt, egészségkárosodást erre vonatkozóan biztonságot kell vállaljanak az atomerőművek és el kell kezdenünk az atomerő, atomerő energiából való kilépést, kivonulást, be kell zárnunk ezeket az erőműket. Továbbra is milliárdokat költünk adópénzekből erre rendkívül kockázatos technológiára, miközben alternatívák, alternatívák mint például megújuló energiaforrásokra volt támaszkodás, nem eléggé finanszírozottak. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen, Mauro kolléga következik két percre. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, súlyos hiba lenne, hogyha ebből a vitából most a modern élet kockázatai elleni e, eljárás lenne. El kell ismernünk, hogy vannak olyan technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy tovább éljünk, hogy jobb e, körülmények között éljünk, és hogy úgy éljünk, hogy jobban több bennünk a bizalom, látjuk, hogy javultak az élelmiszerbiztonsági körülmények, hogy javultak a jóléti körülmények. Tehát látjuk, hogy egy olyan világ alakul ki, amely jövőképpel rendelkezik. A technológiákat fel kell tudni használni. Persze természetesen ez nem mindig kockázatmentes. Ezeket a kockázatokat el lehet kerülni, felül lehet, felül lehet rajtuk emelkedni, hogyha napról napra a nemzetközi közösség ezekkel szembenéz. Elmar Blok nagyon jól mondja, hogy van egyfajta rejtélyesség a mi helyzetünkben, nem vagyunk mindennek az urai. Függetlenül attól, hogy mennyire fejlett faj vagyunk, azért a természet tud olyan helyzeteket teremteni, aminek nem, amin nem tudunk uralkodni, és a természet most emlékeztet minket arra, hogy igen, valószínűleg nem olyan sok évvel ezelőtt, mondjuk száz évvel ezelőtt olyan jelenség következett be, ami több mint százezer ember halálát okozta. Akkor is ugye a technológiák nem voltak elég fejlettek. Hát emlékezzünk arra, hogy a technológiákat ki tudjuk használni, de jó, megfelelő politikára van ehhez szükség, amelyet az intézmények együtt hajtanak végre. Tehát megoldásokat kell találni az atomkorszakon való felülemelkedésre, figyelembe kell venni azt, hogy lehetővé tegyük azt a fejlődést, amire mindenkinek szüksége van. De most arra van szükség, hogy mozgósítsuk magunkat, ugyanis egy népnek, egy nép most komoly fájdalmat él át, és szüksége van a segítsége. Ezt el kell mondanunk itt. Mindenki a politikai vitával foglalkozik, és olyan aggályokkal, amelyek nem kötődnek a mai tennivalóinkhoz. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. És most pedig Szárbú kolléga következik egy perc 30 másodpercre. Köszönöm. Elnök asszony, a Japánban lezajlott válság nyugtalanít minket, ami az atomerőművek biztonságát illeti bárhol a világon. Tehát fel kell vetnünk a kérdést, hogy mennyire biztonságosak atomerőműveink. Én román vagyok, és országomban a helyzet szintén nyugtalanító, ami a csenavodai atomerőművet illeti. Főként azért, mert mostanában a sajtóban voltak olyan cikkek, amelyek különféle kérdéseket vetettek fel, és meg vagyok győződve arról, hogy itt nem csupán a román helyzetről van szó, azt hiszem, hogy más országokban is lehetnek olyan természeti katasztrófák, amelyek a nukleáris erőműveket veszélybe sodorják. Múlt héten Németország döntést hozott, megvizsgálja, hogy hogyan termeli energiáját, szükséges felülvizsgálnunk az energiatermelési rendszereket mindenhol az Európai Unióban valamennyi tagállamnak. Nagyon szigorú ellenőrzésekre van szüksége ezen a területen. Az Európai Bizottságnak pedig biztosítania kell, hogy a nukleáris biztonságra vonatkozó irányelvet helyesen alkalmazzák, a tagállamokbeli illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk atomerőműveiket és az ott uralkodó helyzetet. A Japánban kialakult helyzet megmutatja, hogy mindenféle helyzetet számításba kell vennünk, mindenféle katasztrófát. Elnök, köszönöm. Göránsz úr, következik egy percben. Köszönöm elnök két szó Japánról. Mindent meg kell tenni, hogy a japán nép szenvedését enyhítsük, mely számíthat szolidaritásunkra és együttérzésünkre. Másodszorban a természeti katasztrófák, földrengés és cunami, ez hozzájárult egy harmadik, a nukleáris, ami emberi eredetű. Minden, ami elhangzott er erről, egy szóban foglalható össze, cenzúra. Igen, paradigmaváltásra van szükség. Két kérdésben lehet ezt összefoglalni, mit kell megváltoztatni, és másodszorban mit lehet megváltoztatni elsősorban az energiatermelés területén hogyha azt mondanánk, hogy nincs több fosszilis energia vagy nukleáris energia, akkor sokkal pontosabb elképzelést alakíthatnánk ki magunkban a megújuló energiák potenciáljáról. Az Európai Uniónak tehát meg kell határoznia ehhez irányú stratégiáját, ehhez egy jövőképre van szükség, egy szilárd akaratra és egy pontos útitervre. Köszönöm szépen. Elkut kolléga következik egy percre voorzitter oettinger. köszönöm elnök asszony oettinger úr szeretnék gratulálni önöknek nagyon jól állt ki és nagyon jól reagált a, a balesetre. Múlt héten azt mondotta, hogy Európa jövőről is kell vitát tartani, méghozzá egy atomenergia mentes európai jövőről. Ez jó kiinduló pont. Ugyanakkor tudományos tanulmányok születnek, meg újra és újra arról szólnak, hogy atomenergia nélkül is lehet fenntartható energiaellátást biztosítani Európában. Erről kéne vitát fordítanunk, politikai döntés tárgya e-, kell legyen ez. Igenis, meg kell védenünk álláspontunkat. Azok, akik az atomenergia mellett törnek láncsát, kell, hogy kifejtsék az érveket emellett. Persze a stressztesztek most fontosak, Ötinger úr, Ám mindenek előtt arra kell koncentrálni, hogy ki határozza meg a kritériumokat, hogyan biztosítjuk az egész vizsgálat függetlenségét, és mi történik akkor, ha egy atomerőgű nem állja ki a próbát, akkor mi lesz a sorsa? Kolarska Bobinska kolléganő következik. Panie przewodniczący, pani komisarzu, wszystkich nas... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Mindannyiunkat elszomorítanak a Japánban bekövetkezett események. Kifejezzük együttérzésünket azokkal, akik az életüket kockáztatva próbálnak az eseményekkel szembenézni, és megoldást találni erre az atomkatasztrófára. Ami Japánban történt, komoly vitát indított Európában. Arról, hogy mit kezdjünk az energia előállítással Európában. Nemrégiben fogadtuk el az energiastratégiát, az Európai Energiastratégiát 2020-ig. Úgy tűnik, hogy most ez a stratégia is megkérdőjelező, megkérdőjeleződik. Ugyanis azt fogalmazzuk meg benne, hogy az atomenergiára számítunk, nagyon szigorú biztonsági intézkedések mellett, de úgy látszik, hogy ez elfogadható része az energia mixnek több országban. Számomra most úgy tűnik, hogy a vitának ebbe az irányba kellene elmozdulnia, azaz arról beszélni, hogy megerősítsük ezeket a követelményeket. Sokkal szigorúbb, szorosabb európai együttműködésre van szükség energiatéren. Meg kell tehát erősítenünk az európai energiaközösséget, és az egységes piacot, az energiapiacot. Biztosítani kell azt, hogy a nukleáris politika is európai szintű legyen. A biztonsági ellenőrzések ne legyenek önkéntesek, ezeknek kötelezőeknek kellene lenni, a közös politikák részének kell, hogy legyenek ezek. Azt is gondolom, hogy támogatnunk kell az új technológiákat, és az európai stratégia a diversifikációra alapszik, illetve a decentralizációra. Támogassunk tehát a kis atomerőművek felépítését, ezek kevesebbek, kevesebbbe kerülnek, a biztonsági ellenőrzésük pedig sokkal könnyebben végrehajtható. Talán ez a lehetőség elfogadhatóbb lenne az állampolgáraink számára is. Köszönöm szépen! Falcsi a következő hozzászólunk egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy ö, előzmények nélkül soha nem látott természeti katasztrófáról van szó. Litvánia is részt vesz ebben a szolidaritási akcióban, és adományokat gyűjt Japán javára emlékszünk még a Csernobili atomerőmű katasztrófájára, melynek következményei még most 30 évvel később is érezhetőek. Ezen katasztrófát illetően át kell gondolnunk a nukleáris energia helyzetét a világon, és mindent meg kell tennünk, hogy a természeti katasztrófák ne ö, okozzanak még súlyosabb nukleáris katasztrófákat. Elemezni kell valamennyi ilyenfajta eseményt, annál is inkább, hiszen ismerjük már a Csernobili atomerőműben bekövetkezett katasztrófát, tehát meg kell tennünk mindent, hogy a nukleáris biztonság megerősödjön mindenhol az Európai Unión belül. Köszönöm. Davis úr következik egy percre. Mikrofon nélkül. Elnök úr, engem a azt hiszem, hogy én aggódom az atom ágazat miatt, de az éghajlatváltozás még jobban aggaszt. Segíthet minket ez az energia az éghajlatváltozással folytatott harcban. Ez a katasztrófa előtt igaz volt, és a katasztrófa után is igaz. Persze le kell vonnunk a tanulságokat. A tervezés hibái, a szabályozás hibái, a nem volt elég függetlenség, illetve az, hogy földrengési zónákban nem lehet atomerőveket építeni. Persze kockázatok elős közepette élünk, mindenütt vegyi gyárak működnek, és így tovább. Ezek hatalmas potenciális kockázatokat jelentenek, mégis sikerül ezeket valahogy menedzselnünk, ezek közepette közepette élünk. Szörnyű közlekedési baleseteket éltünk meg, vasúti baleseteket, de nem szüntetjük meg a vasútat, hanem levonjuk a következtetéseket, és javítunk a rendszeren, javítunk a biztonságon, ezt kell megtenni az atomenergia ágazatban is. Köszönöm szépen, Davis úr. Jordán Ciszeli asszony következik két percre. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Ha komolyan vesszük a klímaváltozás elleni harcot, akkor be kell látnunk, hogy az atomenergia továbbra is része kell maradjon az energia mixnek. Nincs szükség ideológiai beszédekre, hanem objektív kérdésekre kell tárgyszerű válaszokat adnunk. Meg kell vizsgálnunk, mi volt az oka ennek a balesetnek, hogyan lehet volna megelőzni. A felügyeleti rendszert is felül kell vizsgálni. Milyen biztonsági intézkedések nem történtek meg az atomerőműben. Ezt kell megvizsgálni. Hogyan lehet jobban ö, kezelni a, a felhasznált fűtőelemeket, hogyan lehet a szabályozóhatóságok munkáját javítani. Ezeket a kérdéseket kell az asztalra tenni, és ezt követően, ha ezekre választhatunk, lehet politikai felelősséget vállalni a döntéseinkért. Mit is jelent ez? Azt, hogy egy társadalmi szerződést kell kötnünk arról, mely technológiák elfogadhatóak, szerintem beleértve az atomenergiát is, és a biztonság az első elvet kell alkalmaznunk itt is olyan szabályozási keretet kell létrehoznunk, amely gondoskodik a szükséges pénzügyi eszközökről is, meg emberi erőforrásról is, annak érdekében, hogy a biztonságot meg lehessen teremteni. Független atomenergia szakértők bevetésre van szükség, és a tudás átadására ezek között, a szakemberek generációk között. A szabályozók független és szuverén testületek kell legyenek ahhoz, hogy ellássák munkájukat, és gondoskodnunk kell a fűtőelemek megfelelő elhelyezéséről. Lezárva tehát, közös biztonsági kritériumok létrehozására kell törekednünk. Szükség van erre. Ám emlékezzünk 2009-re, amikor az atomenergia biztonság irányelvét tárgyaltuk, már akkor is jóváhagyta az Európai Parlament ilyen kritériumok létrehozását, sajnos azonban a tanács nem reagált erre, nem fogadta el. Eljött az ideje annak, hogy az Európai Parlament erőteljesebb hatáskört érvényesítsen az atomenergia és annak biztonsága terén is, és jussunk megállapodásra az együtt döntés lévén. Köszönöm. Liberácki úr itt van a felszólalók listáján, de nem látom őt a teremben.

egyenlően megosztani a frakciók között a lehetőséget. Először Rübi úr kap szót. Tisztelt elnök úr! Öttinger biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani, mert azt hiszem, hogy nagyon felelősség teljesen bánik ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy az európai szabályozók a 27 tagállamból értékelni kellene ezt a kérdést. Az IAO standardek standardeket talán jogilag kötelező érvényel is rögzíteni kellene, és ezen standardek be nem tartása az új szabályozóknak jogat kellene adni arra, hogy az azonnali lekapcsolását követeljék az atomerőműnek és az atomszerződéseket meg kellene reformálni, a biztonságot a középpontba állítva, különösen a költségek fedezését, amelyre már most szükség van a fűtőanyag ártalmatlanítása területén. Azt hiszem, hogy nagyon kényes a kérdés, és eljött az idő arra, hogy Európában egy félidős felvizsgálatot foganatosítsunk ezen a területen, új sztenderdeket alakítsunk ki, hogy a lakosság egészségét ne veszélyeztessük tovább. Köszönöm. Martin Köszönöm, Martinra következő hozzászólunk. Köszönöm, elnök úr. Természetesen üdvözlöm a gyors segélyt, melyet a japánoknak nyújtunk a nagy szükségben, és osztom a kondolációkat is. Ám mindenképp gondolnom kell arra, hogy a szolidaritást vajon őszintén gondoljuk-e. Mert egyes tagállamok nem e szerint lépnek a sajtót olvasva láttam, hogy a spanyol kormány azt követeli, hogy vizsgálják meg a japán import árukat, a hollandok pedig minden japánból érkező konténert vizsgálnak. A franciák is az import felfüggesztését kérik, a német hatóságok pedig a japán autók vizsgálatát, radiológiai vizsgálatát követelik. Ez két-három hónappal, vagy két-három héttel vagy hónappal a földrengés után történik ez. Szerintem ez nem az szolidaritás jele. Ezért a bizottságot kérem, hogy jelezze a tagállamoknak, hogyha tényleg ki akarják fejezni a szolidaritások, akkor ne riogassák lakóikat, állampolgáraikat ilyen hírekkel. Holsz asszony következik. Köszönöm. Én meglepődtem, hogy a bizottság ennyire optimista, hogy a fukushimai eseményeket sikerül ellenőrzés alá vonni, amikor a szakértők több hétről vagy több hónapról beszélnek, és még most is sugárzás bocsát ki ez az erőmű, eh, tehát ez az élelmiszerellátási láncba, a víz eh, ellátásba bekerül. Én üdvözlöm a biztonsági ellenőrzéseket, de ez még mindig nem ad választ a komolyabb kérdésekre. Az a kérdés, hogy el akarjuk-e fogadni az atomenergia ennyire komoly kockázatait, amikor természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események egyre gyakrabban következnek be. Az atomerőművek biztonságát nem lehet teljes körűen garantálni egy ilyen jellegű nagymértékű katasztrófa esetén, ahol többszörösen is katasztrófával nézünk szembe, ahol nincsen áramellátás, nincs vízellátás, nincs távközlés, tehát fizikailag nem lehet hozzáférni az erőművekhez. Tehát ez a kérdés, hogy ezt vállaljuk-e, akarjuk -e ezeket a kockázatokat vállalni, hogyha vannak más alternatívák is. Köszönöm, hogy az elnök úr. Ferreira képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném szolidaritásomat kifejezni a japán néppel szemben, tehát csatlakozom az együttöző hangokhoz, Tudjuk, hogy ez a katasztrófa nagyon súlyos következményekkel jár a fukushimai atomerőmű esetében. Az ez egy nagyon valószínűtlen helyzetből alakult ki ez az incidens, az a baleset, de ki ellenőrizhetné az ilyen fajta incidensek valószínűségét? Tehát le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat a fukushimai balesetből, és ki kell igazítanunk mindazt, amit a nukleáris erőművekben teszünk a biztonság érdekében, különösen a hűtőrendszereket kell felülvizsgálnunk, meg kell néznünk, hogy hol helyezkednek el a létező atomerőművek, tekintetbe kell vennünk a földrengés veszélyt és a cunami kockázatot. A társadalom szintjén is vitát kell indítani az energetikai kérdésekről, a mostani és jövőbeli szükségletekről, illetve ezek kielégítéséről tájékozott módon a kockázatok tudatában a különböző energiaforrások korlátozott voltát illetően. Köszönöm, Rossi úr, a következő hozzászólunk. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, először is a japán népnek szeretném kifejezni szolidaritásomat, amelyet olyan súlyosan sújtott ez a ö, katasztrófa. A, az ilyenfajta események, mint a földrengés folyamatosan ismétlődnek. Ö, az az atomerőmű technológiájának vizsgálata, hogy elavult-e, avagy sem, ez bizonyosan nagyon fontos, és európai szinten is foglalkoznunk kell ezzel, de ne hagyjuk, hogy a félelem uralkodjon el rajtunk, és elsétett döntéseket hozzunk a megfelelő atomerőművek biztonságát felül kell vizsgálni és át kell világítani. Európának megvannak a forrásai arra, hogy segítsen a japán népnek, akár a pénzügyi válságot illetően is, amely kapcsolódik ez a borzasztó eseményhez. Rövid időn belül meg kell vizsgálnunk azt, hogy le fog állni a japán gazdaság, ennek meg lesznek a következményei Japánhoz kapcsolódó országok számára is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a kormány már a katasztrófa előtt is gyenge volt, és nem volt többsége a felsőházban. Tehát ez a kormányra is kihatott ez a válság. Angelika Bertmann itt. Angelika Köszönöm, Angelika Bertmann, aki most szót kap majd. Elnök úr, én is együtt érzek a katasztrófa áldozataival. A tragikus baleset Japánban a legnagyobb eh, atomkatasztrofák eh, sorába sorolható. Európa azonnal lépett. Reméljük, hogy az atomenergia támogatói is belátják, hogy a, a sugárzás nem ismer határokat, bármilyen magasan is határozzuk meg a biztonsági sztenderdeket. Ott volt Csernobil, itt van Fukushima. Eljött az ideje annak, hogy az atomenergia támogatói az emberi egészség és a természet értékeit a pénzügyi haszon fölé helyezzük. Európának ezért ki kell vonulnia az atomenergia használatából, és a megújuló energiaforrásokra kell támaszkodnia.

az összefoglalók ide jött el először Ötinger biztos úr részéről. Neki adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Figyelemmel hallgattam meg hozzászólásaikat, és köszönöm a tárgyilagos értékelésért, melyet a, katasztróf, mely a katasztrófáról és annak következményeiről szóltak. Valóban az együttérzés szavait kell először elmondanunk, a segítségnyújtás a következő lépés, e, és ehhez voltaképp nincs mit hozzáfűzni. A tanács elnöksége és a bizottság is ezt a feladatot kell ellássa először. Katasztrófavédelemről van szó általában, ahogy haiti van, ahogy Pakisztánban, vagy akár a katasztrófák idején az Európai Bizottság egy erőteljesebb katasztrófa védelmet kért, a tanács számára kijelölte az utat az együttműködés irányában a katasztrófa védelmi eljárás európai szintű javítása érdekében arányos pénzügyi és személyi erőforrásokkal ellátva ezt a tevékenységet, és európai koordinációt előrányozva. Georgieva biztos asszony az év során konkrét javaslattal él majd a parlament és a tanács felé ez, e, erről a témáról. Ami az energia, az európai energiapolitikát illeti, illetve a, a japán, eset, a japán katasztrofa utáni újra értékelés kérdését, úgy gondolom, hogy először is tényeket és a valóságot kell értékelnünk, mérlegelnünk. És nagyon őszinték kell legyünk. A német szövetségi kormányzat az a, pártja, azok a, az a pártja, amelyhez, amelynek én is tagja vagyok, egy jelentős költségkorrekcióval élt, javasolt egy költségkorrekciót, és hét erőmű bezárásátról döntött a reakció az volt, hogy nem eléggé hiteles ez. Ez persze tipikus német félelmeket tükröz. Tehát úgy gondolom, meg kell vizsgáljuk, vajon a másik pozíciójának tiszteletben tartása nem volna feladata a politika ellenfeleinknek is. Itt a parlamentben is világosan tanulságot tettünk arról, hogy már tettek önök az Európai Parlamentben, hogy az, Európa, az atomenergia az Európai Energia Mixnek továbbra is része lesz a közeljövőben. Másodszorban a szabályozási hatáskör tekintetében, ugye elolvastam a, a vonatkozó szerződéseket, és az atomenergia biztonsági irányelvet, amelyet az Európai Parlament júniusban két évvel ezelőtt elfogadott, szintén megvizsgáltam, nagyon sok formális elemet tartalmaz, hatóságok létrehozásáról rendelkezik, információs jelentési kötelezettségeket határoz meg, ám alig találni konkrét anyagi feladatot benne. Építés technikai, üzemtechnikai szabályokat sem mm, eléggé általánosabban mozog ez az irányelve tekintetben. Tehát, ha a parlament ma is azt javasolja, hogy kiterjesszük az európai jogalkotás hatáskörét ebben a kérdésben, akkor megismétlem azt, amit elmondtam, hogy a, nem kell megvárni a 2014-es tagállami jelentéseket, és a bizottság vonatkozó jelentését, hanem alkalom van arra is, hogy ezen irányelvet, ez év júliusáig legkésőbb átültessük a tagállamok jogrendszerébe, ezt meg kell követeljük, és a japánbeli tapasztalatok alapján, illetve a stressztesztek eredményeképpen, akár már jövőre is javaslattal élhet a bizottság anyagi, konkrét javaslatokat előrányozva az atomenergia biztonság területén. Itt erről Brüsszelben, akkor tanácskozhatunk majd. Lépéseket teszek majd. Konzekvensen a konkrét kérdéssel szeretnék foglalkozni, azzal, hogy milyen hatáskörrel, milyen hatáskörrel ruházott fel engem az európai jogalkotó. Ha ezekben a napokban egyes kormányok engem bírálnak, Azért, mert túlzottan, drasztikusan értékeltem a katasztrófát és annak következményeit, akkor azt kell mondanom, hogy az együttérzés irányított engem, hogyha pedig mind a két részről bírálat él, ér, akkor lehet, hogy a, meg az arany középuton járok, lehet, hogy helyes volt az álláspontom. Az a jövő évtizedben a 143 atomerőműből, nem ebben az évtizedben, hanem az azt követő évtizedben többet, sokat, nem mindet, de sokat bezárnak majd. Tehát a mi érdekünk, az én érdekem is az, abban áll, hogy közép és hosszú távon az atomerőműveket a legújabb sztenderdekkel, a legmagasabb biztonsági garanciákkal és a kockázat teljes csökkentésével működtessük. Ezt javasoljuk. Másodszorban abból indulok most ki, hogy Európában új atomerőművek is épülnek majd. A tagállamok hatásköre az európai tagállamok parlamenti döntés alapján Olaszországban megvárjuk, mi lesz a népszavazás eredménye, és Németországon kívül a tagállamok egyikében sem, ahol atomerőmű működik, nem döntés, döntés ezek ellen, ezek működése ellen. A médiumokban való tanácsok, tanácskozásokat is figyelem, meg a parlamentek üléseit is a tekintetben. És azt is látnunk kell, hogy Európában mi történik, hát van egy globális összefüggése is mindennek. Érdekünk abban áll, hogy világszerte évtizedeken át működjenek még atomerőművek. A legmagasabb sztenderdek, normák szerint nem csak nálunk kell, hogy érvényesülnek ezek, hanem globális szinten is. Ez az érdekünk. Hogy világszerte magas sztenderdek alapján működjenek. Thomas képviselő, én igyekszem tárgyszerű maradni, és önöknek is azt ajánlom, ha Sarkozy úrban nem bíznak, hát én bízom benne a érintett napi rendi pont alapján. Már az, hogy napirendre tűzték ezt a témát, az siker. Amerikaiak, kínaiak, oroszok, ahol atomerőmű működik és újak épülnek is csatlakoztak ehhez, illetve nagyipari koncernek, amelyek ezekben az országokban atomerőműveket működtetnek. Ezért gondolom azt, hogy a kockázatok újra értékelése és az újabb, magasabb biztonsági sztenderdek bevezetése feltétlenül szükségszerű. Független attól, hogy valaki ellene vagy volna atomerőműveknek, vagy mellette, ezek a feladatok mindenki számára kötelezőek, hiszen az atomerőművek most energiamixünk részei. Mert az atomerő az atomerőművek velünk maradnak a jövőben is. Éveken át. Tehát én nem. nem, nem ha engem támadnak ebben az ügyben, akkor nem megfelelő személy támadják. A 2050-ig tarjadó energia roadmap alapján is azt mondották, hogy a megújuló energiaforrásokat nem eléggé finanszírozok. Nos, hölgyeim és uraim, alábecsülik saját döntéseik súlyát mert mi ellenőrizzük és garantáljuk az önök által hozott döntések végrehajtását. 20%-os megülő energiaszint elérése, ez azt jelenti, hogy az elektromos energiatermelésben pedig 35% lesz ez az arány. A 30, az elektromos áramtermelés 35%-át megülő energiaforrásokra helyezni, ez kell legyen a cél, és a tagállamok együtt kell működjenek. A megülő energiaforrások tehát az energia az áramtermelésben négy-öt éven belül leelőzik az atomenergia hányadát, és ezzel párhuzamosan megelőzik a szén hozzá arányát. Ez pedig azt jelenti majd, hogy megújuló források lesznek a legjelentősebb elektromos energia termelő források. És, és megfelelő forgatókönyvek és koncepciók alapján ez tartalmazza az energia a roadmap tervezet. Ám nem csak 2015-ig, hanem 25-ig, 30-ig is gondolkoznunk kell, ezért kell már most beruháznunk az infrastruktúrába és a termelési kapacitásokba, hogy hosszú távú jövőre gondolva. Ezt meg kell állapítsuk. Ám 2030-ig nem állhatunk meg a 35%-os megelő energia aránynál, hanem az 50%-on túl 40%-on túli célra kell törekednünk. Ez a 40 plusz százalék lehet egy középérték tehát, amelyet kitűzhetünk. Ha pedig ez a helyzet, akkor nem mondható az, hogy a megújuló energiaforrások kevés támogatás, kevés finanszírozást kapnának. Ez nem áll meg ez az érv, mert hogy már mi nemzedékünk idején döntővé válik az energiamixben a megújuló források aránya. Harms asszony. asszony. Az elnök nyugalomra inti a hozzászólókat. Ön a roadmap, a, a, széndiokszid, a széndiokszid roadmapről beszél, az nem ugyanaz, nem ugyanarról beszélünk. Nem ugyanaz a tervezetről a 2020-as cél, van a 20% és a 30%-os célok, amelyek az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács eldöntött és globális ajánlatként az asztalra tett. Ez nem változik. Ezen belül a megújuló energiaforrások ügyében említettem a 40 ot ez egy alapot kell teremtsen és ez már az energiamix összetétele már rég nem csak a tagállamok hatásköre, azok kb. 50%-át felelősek ennek, és további jogalapokat kell teremtenünk, olyan pénzügyi és technikai eszközöket és feltételrendszert, amelyek alapján a tagállamok ez irányba haladhatnak. Törmesz úr beszélt a forgatókönyvekről, különféle szervezetek ajánlották azt, hogy 100%-ig növeljük a megújuló energiaforrások arányát. Meg kell néznünk a 194 es cikket, ahol az áll, hogy az energiamix összeállítása a tagállamok hatáskörébe esik. Számomra a Lisszaboni szerződés nem a Biblia, ám azért a munkám alapját képezi, ebből kell kiinduljak, a tagállamok hatáskörét és jogait figyelembe kell vegyem. Függet, a, amit Luxemburgban, Párizsban vagy Londonban eldöntenek, azt figyelembe kell vegyem. Davis úr és Hall úr hozzászólásait hallgatva, mindegyik ugyanabból a tagállamból, ugyanabból a pártot képviselik, ugyanazt a tagállamot, és teljesen homlok egyenest ellenkező véleményt mondottak hogyha egy nagy állam, kicsi pártja, e, annak két nagy tiszteletű képviselője ennyire homlok egyenest egymásnak ellentmondó véleményt e, képvisel, és a választások előtt valaki az atomerőművek ellen van, aztán meg mellette, jól mutatja, hogy az ökológiai, gazdasági és politikai érdekek mennyire nagy szerepet játszanak,

holnap 11 óra 30-kor kerül sor. Következő napi pontunk szóbeli kérdés, a tanácsnak intézett kérdés, közös uniós letelepedési